Mesdames et messieurs, nous allons commencer notre... Kedves kollégák, elkezdjük az ülést. Ez az első ülésünk ebben az évben. Mint leköszönő első alelnök itt a DEVE szakbizottságban engem ért a megtiszteltetés, hogy ezt az új alakuló ülést elnökölhessem itt a mandátum fél idejében, úgyhogy én fogok addig elnökölni, amíg meg nem választjuk az új elnökünket, vagy elnöknőnket, és utána átadom majd neki a mikrofont. Az ülést ezennel megnyitom. Szeretném még egyszer elmondani, hogy arról van szó, hogy a bürót meg kell ma választanunk, először elnököt választunk, utána pedig alelnököket, egytől négyig, a 191. cikk értelmében először az elnököt választjuk meg, és utána pedig az alelnököt vagy alelnököket. Először is meg kell néznem a szavazás előtt, hogy itt vannak-e a tagok, illetve póttagok, vannak-e állandó póttagok, és a 187. cikk értelmében az esetleges állandó póttagok részvételét még a szavazás előtt el kellett nekem mondani, és Őri Csaba van most itt, aki Filip Kásmareket helyettesíti. Őri Csaba tehát itt van, akkor ezt figyelembe is vesszük. Még két dolgot kell elmondanom, mielőtt megkezdjük a szavazást. Először is megnézzük, hogy a kvórumot elértük-e, ez a tagok egynegyed, egynegyedét jelenti. A 195. cikk értelmében megállapítom, hogy a kvórumot elértük, tehát szavazóképesek vagyunk, és akkor rá is térnénk magára az elnökválasztásra, és szeretném megkérdezni, hogy kik a jelöltek. Grez asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, engem ért az a megtiszteltetés, mint a zöldek koordinátora, hogy Éva Zsolit javasoljam. Szeretném, hogyha továbbra is ő lenne az elnök itt a szakbizottságon belül, úgyhogy Éva Zsoli a jelöltünk. Köszönöm. Rendben van, köszönöm szépen. A tagok legalább 5%-a támogatja Éva Zsolit. A válasz az, hogy igen. Éva Zsolit szeretném megkérdezni, hogy ő elfogadja-e a, a jelöltséget, úgyhogy ezt mindenképpen meg kell tőle kérdeznem. Köszönöm szépen, mondja Éva Zsoli, örömmel vállalnám ezt a feladatot. Most meg kell néznünk, hogy minden fontos dokumentumot kitöltötte Éva Zsoli, többek között a vagyonnyilatkozatra vonatkozó dokumentumokat. Éva Zsoli bólint, hogy igen, akkor közfelkiáltással fogunk szavazni. Köszönöm szépen. Akkor közfelkiáltással Éva Zsolit megválasztottuk szakbizottsági elnöknek. Más jelöltségről nem kaptunk értesítést, úgyhogy gratulálunk Éva Zsolinak. Nagyon örülünk annak, hogy folytatja a munkáját a mandátum második felében is. Úgyhogy akkor most a jegyzőkönyv számára is kijelenthetem, hogy a 191. cikk második bekezdésének második albekezdése alapján megválasztottuk Éva Zsolit a Deves szakbizottság elnöki posztjára és az egész szakbizottság nevében szeretném elmondani, hogy nagyon örülök annak, hogy Éva Zsoli folytatja a munkáját, és továbbra is ellátja az elnöki tisztséget. Úgyhogy Éva Zsoli azt kérném, hogy jöjjön ide, jöjjön vissza ide az elnökségi székbe, és folytassa az ülés levezetését. Köszönöm. Félicitations. <laughs> Merci, merci. Je tiens d'abord à remercier Köszönöm szépen. Először is szeretnék Strifler asszonynak köszönetet mondani, mert nagyon hozzáértően vezette le az elnökválasztást, úgyhogy Köszönöm szépen neki ezt. Engedjék meg, hogy először is 2012-re mindenkinek minden jót kívánjak. Azt hiszem, hogy vannak olyanok itt a szakbizottságban, akikkel nem tudtam találkozni az elmúlt héten Strasbourgban, úgyhogy mindenkinek Boldog új évet kívánok, és nagyon köszönöm, hogy továbbra is bizalmat szavaztak nekem, és újra választottak. Amikor 2009-ben megkezdődött az, a parlamenti mandátum, akkor már a válságos időket éltük, és látszott, hogy az együttműködés, a fejlesztés rendkívül fontos téma lesz. Sajnos nagyon sok tagállamban csökkenteni kellett a fejlődő országok megsegítésére szánt összegeket. Folyamatosan elmélyül a válság 2009 óta is, az európai polgárokat is egyre jobban érinti a válság, úgyhogy egyre nehezebb helyzetben vagyunk. Nagyon fontos feladatunk hogy a lehető legjobban csökkentsük a válság negatív hatásait, fontos, hogy újraindítsuk az európai projekteket és terveket, ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, hogy a kevésbé fejlett országokat is sújtja ez a válság, ráadásul a klímaváltozással kapcsolatos problémákkal is szembe kell nézniük. Nagyon nehéz feladat vár ránk az elkövetkezendő időszakban, és mindenkire számítok, mindenkinek az elismer, mindenkinek az elkötelezettségét ismerem. Tudom, hogy mindenki, aki itt van, képes harcolni, úgyhogy remélem, hogy mindenki keményen fog dolgozni, és a parlament nem csak egyfajta konzultációs fél lesz, hanem igenis döntéshozó és aktív résztvevő az 500 millió európai életében. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani azért, mert ismét bizalmat szavaztak nekem, és most javasolnám, hogy folytassuk a választást. A bürót kell most felállítanunk, négy alelnököt választhatunk meg az eljárási szabályzat értelmében. Először is szeretném elmondani, hogy ki a jelöltünk az első alelnöki posztra. Azt javaslom, hogy az első önök helyettes Trifler asszony legyen, a második pedig Déve úr, és Orcaniki a harmadik. Merci beaucoup. Köszönöm szépen a jelöléseket. Szeretném megkérdezni, hogy van-e még jelölt? Mártinez úr parancsoljon. Mikrofont kérnénk szépen Mártinez úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony, és szeretnék gratulálni az újraválasztásához. A szocialista frakció nevében Krecu asszonyt szeretném javasolni. Nem tudom, hogy most csak az első alelnöki posztra kell benyújtani a jelöltségeket, vagy bármelyikre azt nem tudom pontosan, hogy őt most hanyadik alelnöknek kell javasolnom, gondolom nem első alelnöknek, de mindenképpen szeretném akkor a negyedik alelnöki helyre jelöltetni Krecu asszonyt. Kérném szépen, hogy vegyék fel őt a listára a frakcióm nevében. Köszönöm szépen, Mártinez úr, akkor a negyedik alelnök helyére Krecu asszony nevét felírtuk. Akkor most nézzük először az első alelnököt. Valaki szót kért még? Newton Dan úr, parancsoljon. Kicsit zavarban vagyok. Nem értem pontosan, miről van szó. Én azt gondolom, hogy a második lehetne. Nagyon örülök, hogy körünkben van, és a parlament elnöke Diva úrról van szó ebben az esetben. Tehát azt javaslom, hogy alelnökként folytassa tevékenységét itt ebben a szakbizottságban. Jó, de akkor először az első alelnöki posztról fogunk szavazni, és majd utána a többi alelnökről. Akkor most azt a kérdést kell feltennünk, hogy az első alelnöki posztra Strifler asszony mellett van-e más jelölt? Hogyha nincs, akkor megnézzük, hogy olyan frakcióból származik-e ő, amely legalább a tagok 5%-át képviseli. Ez a 13. cikk első paragrafusának szempontjából érdekes. A válaszunk az, hogy igen a második kérdés, hogy Strifler asszony hozzájárul-e ahhoz, hogy újra válasszuk. Igen, nagy örömmel válaszolja Strifler asszony. A harmadik kérdés pedig az, hogy a vagyonnyilatkozatot kitöltötte-e, mint ahogy az az eljárási szabályzat első függelékében szerepel. Igen, megtettem, mondja Strifler asszony. Rendben van, akkor mivel nincsen más jelöltünk az első alelnöki posztra, mint Madame Strifler, közfelkiáltással fogunk szavazni. Köszönöm szépen. kielentem, hogy Strifler asszonyt közfelkiáltással megválasztottuk első alelnöknek a 191. cikk második paragrafusának második albekezés alapján. Köszönöm, mondja Strifler asszony. Akkor most nézzük a második alelnököt. Szeretném megkérdezni, hogy milyen jelöltek vannak a második alelnöki posztra. Akkor Déva urat javaslom megint egyszer. Szeretném megkérdezni, hogy a második alelnöki posztra volna esetleg más jelölt? Rendben van, meg kell néznünk, hogy a jelöltség olyan frakciótól érkezik-e, amely az állandó tagok 5%-át képviseli a 13. cikk első bekezdésének értelmében. A válasz igen. Meg kell kérdeznünk Déva urat, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy második alelnök legyen. Igen, beleegyezett, mondja Déva úr. A harmadik kérdés, hogy a vagyonnyilatkozatot kitöltötte-e, az első függeléknek megfelelően? A válasz igen. Akkor, mivel nincsen más jelöltünk, a második alelnöki posztra azt javasolnám, hogy közfelkiáltással válasszuk meg Déva urat. Déva urat közfelkiáltással megválasztottuk. A második alelnöknek a 194. cikk második bekezdésének első albekezdésének értelmében. Akkor most a harmadik alelnök megvá- megválasztására kerül sor. Kérdezném, hogy kik a jelöltek a harmadik alelnöki posztra. Javaslom. Ah, merci beaucoup. Zanicsi asszonyt. Köszönöm szépen, szeretném megkérdezni, hogy a harmadik alelnöki posztra volna-e más jelölt? Hogyha nincs, akkor megállapítom, hogy a jelöltség olyan politikai frakciótól származik, mely a tagok legalább 5%-át képviseli. Zeniki asszony írásban közölte, hogy hozzájárul a hivatalos jelöltséghez, és azt is közölte, hogy kitöltötte a vagyonnyilatkozatot, úgyhogy akkor azt javasolnám, hogy közfelkiáltással válasszuk meg Zaniki asszonyt. Köszönöm szépen, kijelentem, hogy Zaniki asszonyt megválasztottuk közfelkiáltással. Akkor most nézzük a negyedik alelnöki posztot. Szeretném megkérdezni, hogy kik a jelöltek. Mártinez úr, parancsoljon! Köszönöm szépen, akkor most szeretném még egyszer elmondani azt, amit már elmondtam. Krecu asszonyt szeretném javasolni a negyedik alelnöki posztra úgy gondolom, hogy már elmondta, hogy hozzájárul illetve a vagyonnyilatkozatot is kitöltötte. Köszönöm, megállapítjuk, hogy a jelöltség olyan politikai frakciótól származik, amely az állandó tagok legalább 5%-át képviseli. Kirecó asszony írásban hozzájárult a jelöléshez, és a vagyonnyilatkozatot is kitöltötte. Éppen ezért azt javaslom, hogy közfelkiáltással válasszuk meg Grecu asszonyt. Akkor kijelentettem, hogy Krecu asszony közfelkiáltással megválasztottuk negyedik alelnöknek. Most azt kérném, hogy az újra választott és jelenlévő alelnökök, akiknek gratulálok, fáradjanak ide föl a pulpitusra, és foglaljanak helyet itt mellettem. Tehát várom az alelnököket. Oui, bien Monsieur Deva. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Nous abordons maintenant le... Köszönöm szépen! Mindenkinek gratulálok. A harmadik napirendi pontunk következik. Ez az egyéb napirendi pontok, illetve az alakuló ülés lezárása. Szeretném megkérdezni, hogy van esetleg olyan rövid pont, amiről most beszélnünk kellene. Nekem nincsen felvetésem akkor mindenkinek szeretnék köszönetet mondani az alakuló ülésen való részvételre, és holnap délután találkozunk. Gondolom, hogy mindenki tudja, hogy holnap abban a szerencsében lesz részünk, hogy ismét Bill gates beszélgethetünk. Mindenkit emlékeztetnék arra, hogy kettőkor kezdődik az ülés, és nem háromkor, és a plenáris teremben kerül majd erre sor. Az alakuló ülést lezárom.